lépünk a listánkon egy felszólaló van. Megadom a szót Krisztián Szilva Busa képviselőnek. Köszönöm szépen. Important uh, și, într-adevăr, poate ar fi meritat uh, un moment mai bun cu audiență mult mai extinsă. Pentru majoritatea familiilor... Lehet, hogy jobb pillanatot is választhattunk volna a hét során arra, hogy uh, napirendre tűzzük ezt a vitát. A deviza hitel kapcsolatban Láthatjuk, hogy egy elzárólkítel felvétel egy életre szóló döntés nagyon sokak számára. Egyértelmű szabályokat kell lefektetni, először is, főként annak tekintetében, hogy egyszerűen aránytalan a bank és a hitelfelvevő viszonya ebben az esetben. Nem akarunk persze populizmus csapdájába sem esni, nem akarjuk az egész európai banki rendszert sem fenekestül felforgatni, mégis egyetértek a biztos úrral, egy meg kiegyensúlyozott megoldást kell keresnünk. Mi lehet a megoldás? Például az, hogyha szétválasztjuk ebben az esetben természetes és a jogi személyekre vonatkozó szabályokat. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen képviselőtársamnak, végül, de nem utolsó sorban vendégünknek, Hill biztos úrnak adom meg a szót, parancsoljam. Mr. President, thank you. And thank you as, as a number of colleagues have... Köszönöm szépen. Nagyon rövid vitát folytattunk egy olyan időszakban, amikor kevesen vannak itt a tanáros teremben. Ezt én sajnálom, mert ez rendkívül fontos ügy. Ha arra figyelünk, hogy mi is hangzott el a vitában, nyilván az első kiindulási pont az az, hogy mit lehet tenni a fogyasztók védelmére a jövőben. Ahogy sok kolléga erre hivatkozott, itt az elsőleges eszközünk a jelzálog hitel direktíva irányelv, amely védelmet nyújt azoknak a fogyasztóknak a számára, akik eh, devizahitelt vesznek föl, tájékoztatni kell őket arról, hogy itt vannak eh, árfolyam kockázatok hosszú távon. De arról is beszélnünk kell, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy a kiskereskedelmi hitelezés, tehát a lakossági hitelezés az jobb legyen. Ehhez nagyobb átláthatóságra van szükség. Növelnünk kell a piac méretét, hogy a fogyasztók a lehető legjobb választási lehetőséggel rendelkezzenek, és ahogy Kelly úr is említette, ha megnézzük bizonyos pénzügyi termékek árazását EU szerte, óriási óriási különbségek vannak tagállamról tagállamra a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó zöld könyv, amelyben nek az elkészítésében részt veszek, pontosan ezzel foglalkozik. A pénzügyi szolgáltatásokkal nem intézményi perspektívából foglalkozunk ezekkel, hanem a felhasználók szempontjából, az európai polgárok szempontjából. Nos, az egységes belső piac a lakossági pénzügyi szolgáltatások terén azzal függ össze, hogy egységes tőkepiacunk van, és a tőke szabadon áramlik az egységes belső pénzügyi piacon. Ez a két dolog összefügg, és ez támasztja alá az Európai Bizottság álláspontját a devizahitelekkel kapcsolatban, ahogy több kolléga említette. Nagyon fontos, hogy egyensúlyt teremtsünk a fogyasztói érdekek között egyfelől, másrészt egyértelműen e, e, igaz az is, hogy a tagállamoknak ezen a téren e, védenie kell a fogyasztók érdekeit. Ugyanakkor, hogyha fent szeretnénk tartani az egységes tőkepiacot, egységes belső tőkepiacot, és azt meg akarjuk erősíteni, akkor fenn kell tartanunk az ennek működését biztosító jogi kereteket is, és arra is gondoskodnunk kell, hogy a tagállamok, amikor lépéseket tesznek, teljesen jogosan a fogyasztók védelmére, ezt úgy tegyék meg, hogy a pénzügyi piacok egységes belső szabályozásra vonatkozó elvek ne sérüljenek. A bizottság ezt a fajta megoldást szeretné kidolgozni, és erről tárgyal több tagállammal. Konkrét kérdése tekintetében ugye elhangzott, hogy hány tagállam egyeztetett a bizottsággal az intézkedések meghozat előtt. Nos, a tagállamoknak nincsen kötelezettsége arra, hogy a bizottsággal egyeztessenek a törvényhozás előtt. A pénzügyi szolgáltatások terén Romániában és Lengyelországban követjük figyelemmel az intézkedéseket, mert ezek a tagállamok benyújtották hozzánk a törvénytervezeteiket, ahogy említettem, tárgyalunk a horvát kormányal is, annak vizsgálatára, hogy vajon találunk-e kiegyensúlyozott megoldást arra a kihívásra, amelyel nézünk. E, a bizottság a legkevésbé sem szeretne e, e, eljárást indítani a tagállamok ellen azért, mert a fogyasztóikat meg akarják védeni. Ahogy említettem, a kormányoknak teljes mértékben lehetősége van erre, és ez helyes és rendben van. Ugyanakkor a visszamenőleges hatály kérdése rendkívül fontos, az arányosság kérdése rendkívül fontos és az is fontos kérdés, hogyha a tagállam nem tesz különbséget a különböző típusú adósok között. Úgyhogy remélem, hogy gyakorlatias megoldásokat fogunk találni azokra a problémákra, amelyekkel szembe kell néznünk, és nagymértékben bátorítónak tartom azoknak a képviselőknek a felszólalását, akik gratuláltak a megközelítésünkhöz. Én személy szerint élvezem ezt a munkát, egyeztetek a miniszterekkel, remélem, hogy előre fogunk tudni lépni annak érdekében, hogy a jogbiztonságot javítsuk a pénzügyi szolgáltatások terén, de ugyanígy a fogyasztó számára is. Eddig csak Horvátország az leginkább érintett állam, továbbra is vizsgáljuk az ottani helyzetet, és meg fogjuk vizsgálni, hogy az általuk megtett intézkedések összeegyeztethetőek-e az egységes belső piaccal és azokkal a kötelezettségekkel, amelyeket az Európai Uniós kereteken belül Horvátország magáévá tett, elvállalt, elfog, elvállalt elfogadott, de odafigyelünk más országokra is, ahol eh, eh, jelen pillanatban folyamatban van a devizahitelekkel kapcsolatos rendelkezések kidolgozása. Eh, oda fogunk figyelni, hogy az EU-s joggal ezek összeegyeztethetőek-e. Minden lépést meg fogunk tenni ennek érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a fogyasztókat megvédjük, ugyanakkor egységes keretünk marad, fenntartjuk a jogbiztonságot, a cégek be tudnak jogbiztonság mellett fektetni, mert hogyha beruházásokat bátorítani szeretnénk, akkor ehhez a vállalkozóknak tudniuk kell, hogy van jogbiztonság, beruházhatnak hosszú távon, máskülönben nem lesz egységes belső tőkepiac. Köszönöm. Jó. Köszönöm, biztos úr. Nagyon fontos szavakat hallhattunk.